következő pontja a bizottság alelnökének az Unió külügyi és biztonságpolitikai fő képviselőjének a nyilatkozata a cisziordániai kitelepítések és rombolások, beleértve uniós finanszírozási projekteket is. Úgyhogy hagyadjak szót Mohelini asszonynak. Köszönöm szépen. Elnök úr, hagyj kezdjem azzal, hogy köszönetet mondanok, mondok a a parlamentnek, hogy továbbra is koncentrál és napirenden tartja ezt a fontos témát vajon miért éjszaka tűzik ezeket a fontos kérdéseket napirendre, ezen gondolkodom, remélem, hogy ez nem politikai jelzés. A béke felé való elmozdulás, főleg a Szentföldön még mindig várat magára, sőt, inkább eszkalálódik a helyzet, mint hogy javuljon. Éppen ezért kell a két állam megoldásra koncentrálnunk, még akkor is, hogyha Izrael és Palesztina nem szerepel a címlapokon. Ez egy olyan erőfeszítés kell legyen az EU részéről, amely felé el kell, hogy jussunk. Mert tudjuk, hogy ott helyben a két állam megoldás minden nap gyakorlatilag hát szinte jégre fut, miközben ez a politikai felelősségünk is, ez, ez a megfelelő megoldás. A telepek kiterjesztése nagy kihívás, és szinte megtorpedozza a két állam megoldást a palesztin infrastruktúrát részben az EU-s tagországok finanszírozták, és ezeket rombolják le. Egyre rosszabb a palesztinok élethelyzete a Gázában és a cisziordániai településeken, és ez a ö, probléma nem az egyetlen kihívás és buktató a két állam megoldásban, nagyon sok mást is ide sorolhatunk ott a helyszínen. A terrorista támadások, az uszítások is ellene vannak ennek a megoldásnak, és így nem tudnak békésen egymás mellett élni a népek. A palesztin egység hiánya is ö, ö, nagy buktató, és aztán nagyon nagy a, az elkeseredettség is az emberek körében, ez sem a békét szolgálja. Tehát emlékeztetni kell magunkat a nagyobb képre, a tágabb kontextusra, ugyanúgy, ahogy ma is tesszük ezt itt éjszaka, és önök is erre kívántak koncentrálni a napi rendük ezen pontján belül. Nagyon sok oka van annak, hogy mások miért nem koncentrálnak erre, minket viszont ez nem tarthat vissza attól, hogy a két állam megoldásra fókuszáljunk. Önök ma éjszaka itt a rombolásokra és a kitélepítésekre kívánnak koncentrálni gyakorlatilag további telepeket nem lehet felállítani, és igazából a nemzetközi jog ezeket a telepeket védelem alá helyezi, és az EU is mindig hangoztatja ezt. Az Európai Tanács többször is elmondta, hogy az Unió az izraeli telepesek, telepes politikát ellenzi, ellenezzük a rombolást, a kitelepítést, a kényszer kitelepítést a beduinokra vonatkozóan, az outpost területeket is védelem alá kívánjuk helyezni, és igazából az összes erőszakos cselekedetet természetesen ellenezzük. Miközben a, azt látjuk, hogy ott a helyszínen másként gondolkodnak miután ezek a fellépések a palesztinok nek a, a C területnek nevezett zónában békében élhessenek, nekünk az a felelősségen, hogy a palesztin népet védelem alá helyezzük, és gazdasági értelemben is támogassuk őket. Az Európai Unió nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy a humanitárius helyzetet javítsa a Palesztinában, ugyanakkor a tervezési politika izraeli rész, részről tulajdonképpen a az Area C nevű területen úgy tűnik, hogy illegálisak, legalábbis az izraeli törvények értelmében, és ezért fenyegeti őket az, hogy ezeket a struktúrákat le fogják rombolni. Nagyon fontos lenne a részrehajlás nélküli politika és az elfogulatlanság, mert a palesztinok nagyon kiszállgáltatott helyzetben vannak. Megérdemlik tehát a védelmet. Nyilván nem nehéz megértenünk az, hogy lehet-e egyáltalán engedélyeket kérni az újabb telepek alakítására, de a humanitárius segély, mint olyan, az részünkről kötelezettség. Nagyjából 20%-a ezeknek a, az építményeknek egyébként EU-s finanszírozással kerültek felépítésre. Dialógusban állunk az izraeli részsel, konzultációs mechanizmusokat is teremtettünk, annak érdekében, hogy a két állam megoldással szembeni akadályokat lebontsuk. Nyilván a palesztinokat is bevonva a folyamatba, és így a kitelepítések, a rombolások kérdését is napirendre kell tűzni. Az ut- a legutolsó, tehát a múlt hónapban pontosan ezekre a témákra koncentráltunk, és felhívtuk a figyelmet a tanácsi következmények, következtetésekben is tavaly januárban. Nagyon kevés azonban a fogható eredmény. A tagállamok fenn kívánják tartani hat hónapra, további hat hónapra a dialógust, a C területre vonatkozóan is figyelni fogjuk a rombolásokat, és közös üzenetet is kell közvetítenünk a felek felé mert a lefoglalt vagy lerombolt EU-s struktúrákért kompenzáció járna. A humanitárius segélynek komoly gazdasági következménye is van az ottani érintettek számára, de számunkra is, mert itt a politikai megegyezés követően az ott élők jövőjéről is szó van. Azt tudjuk, hogy csak egy igazi béke folyamat vezethet ki a lefelé futó spirálból, tehát ott a helyszínen javítani kell a helyzetet, ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk a célkitűzésre, és hagy fejezzem be még egyszer a tágabban értelmezett kontextusra. Ugye mi majd nagyon fontos szempontra koncentrálunk, amely fontos, de a nagyobb képre kell koncentrálnunk. Általában ezt kérik tőlem, ezért én most megfordítom a kérdést. Folytatni fogjuk napi szinten a munkát a két állam megoldást illetően. Meg kell állítani a válságot, és a kvartett, az ENSZ, az USA és Amerika egy jelentést készít, amelyben lesznek alapvető ajánlások az előrejutást illetően, és nagyon szívesen eljövök ide, hogy a következő hetekben, vagy a következő plenárison, hogy megvitassam önökkel ezt. Mert ami kulcsfontosságú a két állam vonatkozásában, és hogyan kell majd megvalósítani a, ezt a célkitűzést, ezt körbe kell járni. Ez ma még államnak tűnik, de ezt az álmot valahol szinten kell tartani, és meg is kell valósítanunk. Tudjuk jól, hogy ez az egyetlen módja, hogy ebből a szördögi körből ki kell jutnunk. És hát makacsul kitartunk emellett az elképzelésünk mellett, ebbe az irányba akarunk haladni. Várom is a támogatásukat önöktől ebben, mert tudjuk, hogy mi a probléma, de hagyj kérjem önöktől, hogy talán a következő plenárisok egyikén térjünk vissza magára a folyamatra és az EU-s hozzájárulásokra, hozzájárulásra, ami a kvartett jelentésre vonatkozik majd, valamint a francia kezdeményezésre, hogy nemzetközi konferenciát is tartsunk arra a munkára vonatkozóan, ami a kvartetten belül zajlik. Hiszen a közelkeleti válságot meg kell oldani, és a béke folyamatot is megint előre kell mozdítanak annak érdekében, hogy ez a két állam megoldás megszülessen. Tudom, hogy együtt dolgozunk ezen, és, és nem csak szlogenre van szükség, hanem tettekre van szükség, aktív, állandó, napi szintű munkává kell ezt tenni. Köszönöm szépen, és várom a hozzászólásaikat. Köszönjük szépen, Magarini asszony! Préda úr kezdheti a felszólalások körét. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony. Az ön bemutatása és a cisziordániai települések lebontása egy kicsit, szóval a helyzet kicsit bonyolultabb, mint ahogy ön mondta. Az oszlói megalapodás óta Ez a terület az izraeli katonai fennhatóság alá tartozik, és Izrael fenntartja, hogy ezek legális épületlebontások. Sokszor elmondta ezt az EU-nak, hogy nem szabad illegális építést finanszírozni, és ez az oszlói megalapodással ellentétes. Ebben a térségben, amit Kordonnal zár le Izrael, az Európai Uniónak nincsen építési lehetősége. És a bontások egy stratégiát követnek, kompenzációt is adnak, de ahhoz, hogy jogszerű legyen az eljárás, jobban együtt kéne működésnek közöttünk, pedig van már bilaterális megalapodás, ezt mégsem tartja be az Európai Unió. Az a meglátásom, hogy a béke folyamat újrakezdéséhez a bizalmat kell újraépíteni, és Izrael nem véletlenül vesztette el a bizalmát Európában, ezt ebből a nézőpontból is kell és lehet látni, Izrael a régió egyetlen demokráciája. Ezt ne felejtsük el. És a szélső bal ezt ugyan nem szereti, de amíg a szélső bal támogatja a terrorizmust, ebben az egyetlen demokratikus országban, addig nincs értelme miről beszélnünk. Nincs miről beszélnünk. Két percben most Bastináró kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt főképviselő asszony, kedves kollégák, nem új témáról tárgyalunk. Az EU finanszírozta ö, projektek levontása régóta napirenden van. Minden bontás egyben a béke lebontása is, a béke folyamat lebontása. Itt nem csak az európai befektetett adófizetői pénzek elvesztéséről van szó, hanem a béke fenntartásáról. Márpedig ö, Európának támogatnia kell a helyi lakosságot. a béke folyamat érdekében. És a béke folyamatot persze az EU-nak is támogatnia kell, úgy, ahogy ezt a főképviselő asszony kifejtette, de a két állami megoldás életképessége már csak azért is ö, fontos, mert ez a világ legrégebb óta válságban levő zónája. Izrael nek humanitárius kötelességei vannak, miközben Izrael egyik legfontosabb stratégiai partnerünk a térségben, amelyel jó és komplex együttműködésben állunk, de ettől még Izraelnek vannak kötelezettségei, amelyeket be kell tartani a nemzetközi jogból fakadóan, és a jogállamiság alap vetését is fenn kell tartania. Az európai régió sok projektet folytat a térségben, számunkra fontos, hogy a humanitárius segítségnyújtást fenntarthassuk, és persze egy elkövetkezendő palesztin állam esetében is ott maradjunk, fellépjünk. Belder úrnak adok Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nos, az 1900 Azzal, hogy a C-zónában engedélyezik a különböző épületek felhúzását, ezzel egy nemzetközi megállapodást nem tartunk tisztában, nem tartunk tiszteletben. Nos, az EU ez oldal, e, ebbeli fellépése a C-zónában egyáltalán nem tesz jót ennek a konfliktusnak, hanem azt elmélyíti, és azt hiszem ez nem a jó felhasználása az európai adófizetők pénzének. Föl kell kérni arra azonnal a, mm, az illetékes hatóságokat, hogy azonnal fejezzék be a C-zónában az összes építkezést. Mogherini asszony, Izrael most emlékezik a háborús áldozatokra, de mi viszont most kritizáljuk Izraelt. Arról nem beszélünk, hogy a Hamas milyen terrort jelent. Az Európai Unió részéről nem hallunk egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy milyen Hamas szerepe, szerintem ez felelőtlenség. Az Európai Unió önmagát tette képtelenni arra, hogy fellépjen ebben a régióban. Sok vásárs útja egyszerre Brüsszelt. Köszönjük szépen, Vautmans képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Moherini asszony, ön vázolta fel a keretet. Egy tényről van szó ma este az EU által finanszírozott projekteknek a lerombolásáról. De hát máshol is tárgyalhatnánk valóban, de maradjunk a témánál. Az EU Izrael szövetségese, ezt tudjuk. De mi alatt itt erről a témáról tárgyalunk, további projekteket semmisítenek meg? Ennek az évnek az első negyedévében 75 épületet romboltak le, amelyet az EU finanszírozott illetve hát a tagállamok. És ez csak egy része annak, amelyet, ami valóban lerombolásra kerül. Nagyon úgy tűnik, hogy ez egy szisztematikus politika a palesztinok ellen. Ezáltal pedig sosem fogunk eljutni a két állam megoldáshoz, ami számunkra viszont nagyon fontos. Iskolák, játszóterek, víztározók, napkollektorok, ezek voltak azok a létesítmények, amelyeket lerombolnak. Spanyolország, Belgium, Hollandia, Lengyelország, mi mindannyian támogattuk ezeket a projekteket, de katonai arroganciával egyszerűen lerombolják őket. Több százezer eurós beruházásokról volt itt szó, Belgium vonatkozásában 150 ezer euró veszett kárba, és tudjuk, hogy az embereket egyszerűen elűzik, tudjuk, hogy 400 gyerek az éveleje óta nem tud fedél alá kerülni. De erről hallgatunk itt Európában. Azt kell követelnünk, hogy a nemzetközi humanitárius jogot tiszteletben tartsa mindkét fél. Mindkét fél, ezt aláhúzom. És azt is szeretném, hogy pontos számokat kapjunk. Mennyi mindent romboltak le abból, amit mi finanszíroztunk, mert ezt nem hallottuk még. Tehát lesznek itt további követeléseink? Elnök, köszönjük szépen. Most Anderson képviselő kap két percre. Köszönöm szépen. Az elfoglalt Cisziordaniában szinte érzékelhető a lerombolt otthonoknak a pora. Január óta több 500 otthont és más projektet eldózeroltak az izraeli hatóságok, ezek a rombolások 2015 óta egyértelműen sértik az emberi jogokat, több ezer palesztint érintenek és késleltetik, blokkolják a béke folyamatot. Egyszerűen előzik a ciszorniániai területén élőket, és az illegális ö, ö, telepekre kényszerítik őket. Végre be kell szüntetni hat hónapon belül ezeket a folyamatokat. Több megoldási kísérletet tettünk, de semmi jelen nincs annak, hogy Izrael lépne, mert Izrael tulajdonképpen még csak rá is erősített ezekre a rombolásokra, különös tekintettel az EU finanszírozta projektekre. A, az elhangzottakon túl iskolákok, iskolák, játszóterek, víztározók mind-mind ide sorolhatók, Moherini asszony, biztos ön is szinte hallja, de sajnos nincs megfelelő válaszunk, és hat hónap múlva sem lesz, ezért folytatja Izrael a tevékenységét. Nekünk meg kell tennünk azt minden tőlünk telhetőt, hogy ne maradjon büntetlen Izrael. Szükség van a palesztin embereknek a mi tetteinkre, támogatásunkra most. Köszönjük szépen, Most másfél percre Köszönöm. A buldózerek lerombolták a házakat, épületeket, az elektromos áramot is, az elektromos áram sem juthat el az iskolákba sem, az iskolákon pedig nagyon sokszor Európai Uniós zászló van. Rengeteg házat romboltak le, rengeteg lakóházat romboltak el, le Díszjordániában, és semmiféle büntetést nem kaptak ezért. A palesztinok a palesztinokat elkergetik, és helyükre helyükre izraeli telepesek kerülnek. Nem elég az, hogy szavakkal elítéljük ezt a fajta fellépést. Itt ez EU által teremtett értékekről is szó van. Szerintem nevetséges az, amit az EU tesz. Gyakorlatilag egyértelmű, hogy nincsen Európában e, politikai akarat arra, hogy megfelelően lépjünk fel. Nem szabad Izrael telepes politikáját támogatnunk. A teljes igazságot kell felderíteni kompenzációt kell kérnünk, és úgy gondolom, hogy, az, hogy a különböző segélyeket ezzel kapcsolatban meg kell szüntetni. Tehát a Horizon 2020-ban Izraelnek adott segélyeket föl kell függeszteni, tehát mindenképpen fel kell térképezni pontosan a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Aukana asszony. Most Damato kollégának adok egy percben. Köszönöm, elnök úr. Palesztinról beszélünk? Itt kétféle tábor van, vannak izrael pártiak és izrael ellenesek. Hogyha valaki az emberi jogokat védi, akkor annak a nemzetközi jogot is védeni kell, hiszen ezt minden esetben alkalmazni kell. A Hágai Bíróság, az Európai Unió is egyértelműen elmondják, hogy ha a, a településeket tönkreteszik, és új, te, új és izraeliket telepítenek be, az ellent mond a nemzetközi jognak. A nemzetközi együttműködés által létrehozott épületeket tette tönkre Izrael. Azt gondolom, hogy a két államos megoldást ezzel tönkreteszi az izraeli kormány. Fő, asszony, most azt kérik, hogy kompenzációt kapjanak? Palesztinában a civil társadalom rettentően rossz helyzetben van. Az izraeli hadsereg hihetetlenül jó kommunikációval elmondják azt, hogy csak úgy lehet megoldani a problémát, úgy lehet elérni a békét, hogy együttműködik a civil társadalom Izraelben és Palesztinában. Köszönjük, Temátó asszony, most Pretzel kap egy Herr Präsident! Elnök úr! Tisztelt főképviselő asszony! Az ön álma az, ahogy mondja, hogy a két állami megoldás valósuljon meg. Nos, mit tett eddig az EU ennek érdekében? Azt, hogy a judeai és szamariai termékeket külön jelölteti, a C-zónában illegálisan épület, építést finanszíroz, noha tudja, hogy a c Izrael felelős. A jelenlegi feltételek mellett a két állami megoldás Izrael öngyilkosságával lenne egyenlő, ezt a helyi topográfia miatt mondom, és ön is tudja ezt amíg az Európai Unió a C zónában, Judában és Szamáriában építéseket finanszíroz, addig Izrael ezeket buldózerezni fogja, és jogosan épp az önáltal is nagyra tartott biztonság jegyében és érdekében. Köszönjük, Preszel úr! Most Úrszkog asszonynak adok szót. Ülpszkoch asszony. Elnök úr, köszönöm. Cisziordániában, ami zajlik, elfogadhatatlan. Lakóházakat, iskolákat, életfontosságú infrastruktúrákat rombol le Izrael. Január óta, vagyis négy hónap alatt több épületet romboltak le, mint 2015-ben összesen. Innen is fel szeretném önöket szólítani arra, hogy az EU-izraeli társulási tanácsot mindaddig ne hívják egybe, amíg Izrael folytatja a rombolásokat. Az EU nem tűrheti, nem nézheti, karbatett kézzel, hogy az emberek elüldözésének ezt a legbrutálisabb módját alkalmazza Izrael, és európai infrastruktúrákat rombol le. Pontosan tudni kéne egyébként, hogy milyen összegekről van szó. Tisztán szavakkal elítélni a fellépést nem elég. Itt a nemzetközi jogot sérti meg Izrael, és ennek gazdasági és politikai következményei kell, hogy legyenek. Köszönjük, Ülszkoch asszony. Most Kripek úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Izrael és Palesztinák közti konfliktus, már több évtized óta elhúzódó konfliktus. A sziszjordániai rombolások, EU infrastruktúra rombolások kapcsán el kell mondani, hogy manapság szinte csak palesztinekről hallunk, de azért ne vegyük észre, ne vegyük észre hogy itt két fél küzd egymással, a palesztinok 278 támadást követtek el izraeli polgárok ellen egy néhány hónap alatt, e, és a rombolások pedig a C-zónában zajlanak, amelyek a 95 es megállapodás e, értelmében tisztán izraeli hatóság alá tartoznak, semmi jogszerűtlenséget nem követ el Izrael. Ezt az egyezményt annak idején az Európai Unió is aláírta nem értem, hogy miért sérti meg az Európai Unió ezt a megállapodást, és veszélyezteti ezzel a béke folyamatot, és küld rossz üzenetet mind Izrael, mind Palesztina irányába. Köszönöm szépen, Skripek úr. Most Weigl úrnak adok egy percben szót. Tisztelt főképviselő asszony, köszönöm önnek a jó bevezető szöveget, ez nincs is mit hozzáfűzni, talán csak annyit mondanék, hogy nem véletlen, hogy ilyen későn került erre a témára sor. Az Európai Parlament ignorálja a problémát. Márpedig óriási probléma ez. Arra szeretnék rámutatni, hogy akik palasztinak otthonait rombolják le, azok tulajdonjogsértést követnek el. Ez elfogadhatatlan általános jogi és nemzetközi jogi szempontból, ezt a gyakorlatot el kell ítélni. Ez állami terrorizmus és az emberi méltóság súlyos megsértése. Ez sem Izraelnek, sem a palesztin lakosságnak nem jó, de a régió biztonsága szempontjából sem igazságot a palesztinoknak. Köszönjük szépen, Weigel úr. Most Lirájék képviselő jön. Köszönöm szépen, tisztelt Magarini asszony! Az értelem és a jog nevében az európai intézmények nem engedhetik meg azt, hogy ezeket az épületeket, ez több mint száz épületet lerombolják Palesztinában. Ez illegális, az anektálás, illetve a kolonizáció, a betelepítések illegálisak. Több ezer palesztint üztek el házukból, több ezer gyereket is. Európa által infrastruktúrákat rombolnak szét, ez azt jelenti, hogy minket szégyenítenek meg. Most már most már a hadseregben is nyíltan aggódnak az emberek amiatt, hogy a kormány mire utasítja őket. Nagyon fontos az, hogy legalább megfizesse az izraeli állam ezeket a rombolásokat. Az EU-Izrael megállapodás kettes cikk értelmében egyértelmű, hogy felfüggeszthető ez az egyezmény, hogyha Izrael nem tartja tiszteletben nemzetközi jogot. Most ennek kell érvényt szerezni. Köszönjük szépen. Egy percben Durand képviselő kap szót. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Mogherini asszony, tavaly júliusban egy delegációval Algiában jártam, Palesztinában, a C-zónában. Ez egy falu, illetve ez maradt belőle. Itt mutatom, hogy mi maradt ma ebből a faluból. Csak romok, semmi nem maradt. Mindent leromboltak. Az ENSZ szerint több mint 600 épületet tettek tökre, ezek lakóházak, iskolák, az év eleje óta rombolták le ezeket. Ezeknek nagy részét európai finanszírozásból építették fel. Az Európai Uniónak a feladata az, hogy véget vessen ezeknek a rombolásoknak, és hogy a C-zónában élő lakosságot megvédje. Izrael nem az ív, időn kívül és a jogon kívül létező ország, a jogot ott is tiszteletben kell tartani, a teljes civil lakosság esetében, független attól, hogy milyen etnikai származásuk van. Az Európai Uniónak feladata az, hogy megállítsa a lerombolást, és fontos az, hogy Izrael kárpótoljon ezért. Köszönjük szépen Durand úrnak, Párnyó képviselő következik. dans une tribune cosignée Alan Bemmerrel, egy New Yorki professzorral, professzor aláírt egy cikket, amely arról szól, hogy ennyi arról, hogy ez a mindennapi erőszak Izraelben mennyire remény, mekkora reménytelenséget jelent. De hétről hétre 50 palesztin házat rombol le az izraeli hatóság. Az év óta rengeteg európai alapokból finanszírozott épületet is tönkretettek. Alelnök asszony, Párizsban már május 30-án lesz majd egy konferencia a béke folyamatúra indításáról, hogy megvalósulhasson a két állam megoldás. Nagyon fontos, hogy véget vessenek a betelepítéseknek, az iskolák lerombolásának. Nos, ezt az utat kell követnünk. Köszönjük szépen, párnyó képviselő. Most Gérike úr kap szót egy percben. Elnök úr, főképviselő, megismétlődik a valóság, lerombolásra kerül EU-s infrastruktúra a cézózában, és Cisziordániában. anélkül kerülnek lerombolásra ezek a projektek, hogy előtte egyáltalán értesültünk volna erről, hogy itt illegális projektekről van szó. Képzeljük csak el, hogy mindez Németországban történik. Hát a bűnösöket, a tetteseket itt felelősségre vonták, valószínűleg börtönbe is kerülnek, és kompenzációt is kapnánk. Moerini asszony itt az illegális építés gyakorlatilag bevállalja az EU azért, hogy partnerévé, partnerének megtartsa az izraelek, izraelieket. Az EU továbbra is el fogja fogadni, hogy a polgároknak az adó pénzével illegális projekteket finanszírozzunk, miközben Izraelt kritizáljuk is, és az ENSZ mandátumot pedig egyszerűen kritika nélkül átvesszük. Stikiotis képviselő egy percben. Kedves kollégák, eddig az Európai Unió tétlen maradt, ami Izraelt illeti. Izrael saját megoldást választott a telepes politikát illetően és a rombolással, mert eh, EU finanszírozta projekteket is lerombol. Ezen túlmenően palesztinok által lakott eh, házakat is lerombol. A palesztin menekültek éppen ezért nem is tudnak visszatérni az országukba. Izrael mindent megtesz annak érdekében, hogy alása az EU-s törekvéseket, amikor Palesztinát kívánjuk támogatni. Meg kell végre értenünk, hogy nincs értelme annak, hogy kölcsönösen egymásra mutogassunk. Az EU-nak, az izraeli hatóságoknak egyértelművé kell tenni a véleményét, és a társulási szerződés kettes cikkét végre alkalmaznia kell. Máskülönben pedig fel kell mondani ezt a megállapodást. Ezt a válságot nem fogjuk tudni megoldani, hogyha továbbra is a, ilyen szinten akarjuk csak látni, hogy mi történik a helyszínen. Taylor úr. Köszönöm szépen, elnök úr, főképviselő asszony és köszönöm az izraeli hatóság által elkövetett rombolás, a palesztin iskolák és otthonok ellen dokumentálva van, az állam és kormányfők is nyomon kísérik. 2016 eleje óta több palesztin házat romboltak le, mint 2015 e, egésze során. Nagyon sokan váltak háztalannál, nincs fedél a fejük fölött, és azt gondolom, hogy, hogy nyomást kell gyakorolnunk, még nagyobb nyomást gyakorolni az izraeli kormány fölött, lépnünk kell. Marini asszony úgy tűnik, hogy társulási találkozát kíván tartani, de itt a találkozót függővé kellene tenni attól, hogy abba hagyja-e Izrael ezeket a rombolásokat hiszen tiszteletben kellene tartania Izraelnek ezeket az EU finanszírozta projekteket, félbeszakítják a felszólalót. Kán képviselő következik. Köszönöm szépen. Láttuk, nyomon követtük ezeket a rombolásokat, a kényszer elmozdításokat, és Gázát se felejtsük el, hiszen nem csak Cisjordániában történnek ezek. Az elmúlt hónapokban eszkalálódott a helyzet, akkor, amikor tárgyalások zajlanak ezen törekményeknek a visszaszorítására. Teljesen tisztában van mindkét fél, de mi tulajdonképpen nem lépünk, és ezáltal nem segítünk a palesztinoknak, és az európai polgároknak sem, akiknek a pénzén megépültek ezek a projektek. Azt gondolom, hogy a két állam megoldásnak az életképessége egyre távolabb kerül, és a mostani kapcsolat Izraellel is más alapokra helyeződnek. A pénzügyi kompenzációt megkapjuk-e vajon? Ezt a kérdést fölteszi-e ön Moherini asszony majd a tárgyalások alatt? Kompenzáció azért, hogy lerombolták a projekteket. Köszönjük szépen, Szakoráfa képviselő asszony következik egy perc. Tisztelt Magarini asszony! Azt hiszem, hogy azok a viszonyok, amik most uralkodnak arra felé, egyértelműen bizonyítják, hogy az Európai Unió politikája elhibázott volt. Az izraeli kormány cisjordanai politikája, amelyel le, romba, lerombolták ezeket a e, településeket, és 700 e, hektárt e, elkoboztak, ez elfogadhatatlan. Utána pedig telepeseket hoznak a területre az izraeliek, ez elfogadhatatlan. Nem tudom, hogy egyáltalán lesz-e majd helye a két állam megoldásnak, hol lesz Palesztina, hogyha az összes területet elfoglalják. Egy hónap már eltelt azóta, hogy erről először beszéltünk, vajon mire várunk még, mit kell még Izraelnek, tenni ahhoz, hogy ön alkalmazza az emberi jogi záradékot, pedig ez lenne a felelőssége, szankciókat kell érvényesíteni. Köszönjük szépen, most egy percre Freund képviselő kap Köszönöm szépen. Főképviselő asszony, ha nem lenne olyan tapasztalatom, nem láttam volna a saját szememmel, nem is hittem volna el. Márciusban az idén társ, képviselőtársaimmal együtt CISZ Jordániában járt, jártam, és akivel csak beszéltünk, mindenki nagyon elkeseredett volt. Frusztrált, a megrekedt béke folyamatban, és úgy érzik a palesztinok, hogy csak romlott a helyzet. De aztán a random elkövetett rombolások, amelyek gyakorlatilag EU finanszírozta projektek ellen irányultak, és számokat nem is mondok, hiszen már el hangzottak, tulajdonképpen olyan méreteket öltöttek, amelyeket el sem tudunk képzelni. Úgyhogy kérdezem öntől, hogy kompenzációt fog-e kérni ezekért az EU projekt lerombolásokért, vagy mi lesz ezeknek a sorsa? Elnök, köszönöm szépen. A képviselő következik egy percre. Köszönöm, elnök úr. A kilakoltatások, a, laká, a lakóépületek lerombolása Cisjordániában egy globális izraeli stratégiai részei, a palesztin nép ellen irányul ez a stratégia. Már EU által finanszírozott épületeket is bombáztak, és nevetséges volt az, hogy az EU erre hogyan reagált. Ez is mutatja, hogy az Európai Unió mennyire képtelen komoly reakcióra, az Európai Unió semmit sem tesz. Mogherini asszony, ön tudatában van annak, hogy amit eddig az EU tett, annak sem értelme nem volt? Az imént mondta, hogy nem elégségesek a szavak, hanem tettek kellenek. Anderson és Auken kollégák és mások is elmondták, hogy ennek a vége az izraeli büntetlenségnek véget kell vetni. Köszönöm szépen, Huaz Christian Baum. Most Anna Arina kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Mogherini asszonynak elkötelezettségét a közel-kelet mellett, és azt az energiát, amelyel az izraeli-palesztin konfliktus megoldásán fáradozik. Minden lehetséges eszközt meg kell ragadni a béke folyamat eredményessége érdekében és a két állami megoldás érdekében. Az izraeli-palesztin konfliktusban ez csak egy probléma, az infrastruktúra rombolás, de azért eh, tudni kell, hogy ez palesztin területen finanszírozott európai épületek lerombolása, er-, erre bizonyíték van, Ugyanakkor az is igaz, hogy a kolóniák és illegálisak. A humanitárius infrastruktúra az sohasem illegális, ezt mi építettük tisztán emberiességi szempontok alapján, úgyhogy helyre kell állítani a párbeszédet, ha szükség van, frankciókat is, és gazdasági kompenzációkat is életbe kell léptetni Izrael szemben. Köszönöm szépen, Arenászony. Most Gomes asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jártam Hebronban és Jeruzsálemben, és láttam, hogy milyen a palesztin nép élete Cisziordániában. Láttam, hogy a két állami megoldás mindenki kívánja, kivéve Izraelt, amely katonai eszközökkel próbál még nyomást és érdekeket gyakorolni és elérni, és ami történik, az csak a radikalizációt erősíti a palesztinok elszántságát. Az, hogy európai humanitárius projekteket Izrael lerombol, ez elfogadhatatlan, hogyan engedhető meg ez? Hogyan lehetne befagyasztani Izraelnek ezt a tevékenységét, és ezen projektek kárértékét, amit adófizetők pénzéből valósított meg az EU, hogyan lehet felszámítani? Vagy nekünk kell ezt a jövőben is finanszíroznunk? hol lesz ebből béke folyamat. Köszönöm szépen. Gomes asszony most a spontán felszólalások következnek Matus úr elsőként. Sí, grazie Presidente, grazie Alto Commissario. Köszönöm elnök úr, köszönöm főképviselő asszony. Majd szurreális vitát hallottunk. 34 izraelit öltek meg nem régiben, de még egész másról beszéltünk. A terror, a terror csatornájának finanszírozásáról beszélünk. Szörnyűségeket hallottunk, szörnyűségeket láttunk. A palesztin gyerekeket arra tanítják, hogy hogyan kell megkéselni az izraelieket amikor, ahol van antiszemitizmus, ott terrorizmus is van. Az Európai Uniónak tudnia kell, hogy minden esetben, amikor antiszemitista megnyilvánulást láthatunk, akkor a terrorizmus is elterjed. Beszéljünk inkább arról a 34 izraeliről, akit a, ezen a héten gyilkoltak meg. Köszönjük szépen. Volt, asszony következik. Néhány nap múlva nemzeti ünnep lesz Izraelben. Ez a 68. függetlenségi évforduló, úgyhogy fontos dolgokról van szó. Az izraeli hatóságok több száz klinikát, iskolát, építményt rombolt le, nagyon sokan maradtak fedél nélkül, nagyon sok embert kilakoltattak. Emberi jogi visszaélésekről is hallottunk, az emberi jogi szervezetek ellenzik ezeket a lépéseket. Közben az izraeli kormány a stratégiai területeken, mint az E1-es területen, Betlem közelében is ki akarja terjeszteni a telepeket, miközben a palesztin érintettek ellehetetlenülnek, és így a két állam megoldás is jégre fut. Végre követelnünk kell, hogy ezeket a rombolásokat fejezzék be, és fizessen Izrael kompenzációt ezért a rombolásért. Félbeszakítják az előadót. A Kollegin volt, ez folyt a kollégi Marias. Marias képviselő következik. Κύριε Πρόεδρε, δεδομένης της καθημερινής και αυξανόμενης παραβίασης... Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogsértések láttán, amelyeket megállapítottunk, azt gondolom, hogy azonnali megoldásra van szükség a palesztin problémára. Több mint 400 házat romboltak le, amelyet EU finanszírozta pénzekből, állítottak föl többek között iskolákat is, és ez azt jelenti, hogy 23 gyerek nem tud iskolába járni. Ez a helyzet tarthatatlan, és a telepes politika, valamint a palesztinok szabad mozgásának a korlátozása sem tartható. Azt is el kell persze mondani, hogy a palesztin lakosság eh, nehezen ellátható tiszta vízzel, és ezt a vizet az izraeli telepesek kapják meg inkább. Különböző hozzászólásokat hallottunk már a közelkelettel kapcsolatban, de a saját eszközeinkkel kell harcolnunk azért, hogy munkahelyeket teremtsünk, visszaszorítsuk a szegénységet, és az emberi jogok érvényre juthassanak. Köszönjük szépen, Krisztó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az európai civil társadalom már elég régóta kéri azt, hogy az intézmények, az európai intézmények kérjék számon, hogy mit fog tenni Izrael. Igazi tervre van szükség. Ennek a ennek a helyzetnek azonnal véget kell vetni, jelenleg a palasztin nép apartheidben él. Arra kérjük a főképviselő asszonyt, hogy Izraelt kérje fel arra, hogy azonnali jelleggel adja fel ezt a fajta politikáját, hagyja fel a, telepi, a telepesek betelepítését, a palesztin lakóházak, falvak lerombolását. A tagállamoknak és az Európai Bizottságnak minden esetben, amikor az Izrael humanitárius jelleggel, ki, ki humanitárius jelleggel felépített épületeket tesznek tönkre. Minden egyes alkalommal ezt el kell számoltatni az európai adófizetők pénzével az európai, az izraeli államot. Szankciókra van szükség. Köszönjük szépen. Malagál képviselő következik egy percre. Mikro, mikro. Mikro. Kérjük mikrofonba beszéljen. Yes. Usted nos dijo, señora Mogherini, hace Mogherini azt mondja, Mogherini azt mondja, ön két évvel ezelőtt azt mondta, hogy a legfőbb prioritása, hogy a palesztin-izraeli konfliktus megoldja. Az eredmény elég egyértelmű. Egyre több területet tálnak az izraelilek, egyre nagyobb a nyomorúság Palesztinában, egyre több házat rombolnak le, az Európai Unió pedig hoppon maradt, mint egy nevetségesé vált. Nem az európaiak által létrehozott iskolák illegálisak, hanem azok a fegyverek, amikkel ezeket lerombolják. Nem, azt hiszem, hogy nem arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy ön például képtelen volt ezt megoldani, hanem az EU képtelen volt ezt megoldani. Nos, az izraeliek azt gondolták, hogy azt gondolják, hogy például a beduinok esetében a megoldás nem az, hogy kapjanak egy más státuszt, hanem hogy elődözik őket. Olyan megoldásra van szükség, ami megfelel a nemzetközi jognak. Mit teszünk? Az apartheidet folytatjuk, és az e- a büntetlenséget? Köszönjük szépen, Búk képviselő kap még szót. Vielen Dank. Köszönöm szépen főképviselő asszony, azért, hogy eljött hozzánk és meghallgat bennünket. Az elmúlt évben jártam Palesztinában, és azt kell mondanom, hogy sok hatásért. Nem csak azért, mert egész házakat, teljes infrastruktúrát önkényesen tettek tönkre az izraeli katonaság részéről, nem. Az izraeli börtönök tele vannak gyerekekkel és fiatalkorúakkal. Még egyszer megisítem, gyerekekkel és fiatalkorúakkal. Amikor ott jártam, egy fiatal korút hátulról lőttek le, aki éppen menekült, mert vélhetően egy páncélozott autót megdobált kővel. Ez gyakorlatilag törvényen kívüli kivégzés. Miközben izraeli részről másként vélekednek erről. Azt kell mondanom, hogy olyan országokkal, kormányokkal, amelyek így járnak el, nem lehet privilegizált helyzetet teremtő megállapodásokat kötni, nem lehet katonai eszközöket szállítani. Hogyha számunkra vannak még szent értékek, akkor ezeket nem szolgáltathatjuk ki. Köszönjük szépen, Buchner úr! Ez volt a KCTI rendszer, és a vita zárásaként pedig a bizottság alelnökének, a főképviselő asszonynak adok szót, tehát Maherini asszony parancsoljon, öné a szó. Thank you. And, uh, let... Köszönöm szépen. Egyrészt megtiszteltetés, hogy több képviselő is azt gondolja, hogy másfél évvel azután, hogy elkezdtem, vagy hivatalban léptem, meg tudtam volna oldani a világ egyik legsúlyosabb problémámát, hát nyilván nem volt tehetséges, és nem tudom, hogy mi fog történni a mandátumom hátralévő részében, én remélhetőleg azért előrelépés. De nagyon fontos az, hogy továbbra is koncentráltan lépjünk fel, és konzekvesen legyünk, hiszen az Európai Uniónak fontos szerepe van a közel-keleten, nem csak azért, mert mi vagyunk mert a palesztineket mi támogatjuk leginkább pénzügyileg, hanem nem csak azért, mert mi vagyunk az izraelek legfőbb kereskedelmi partnere, hanem mi vagyunk az az egyetlen politikai szereplő, aki folyamatosan és szenvedélyesen odafigyel erre a konfliktusra. Nem az egyetlenek vagyunk, de a kevesek közül az egyik. Ez a történelmük és a földrajzi elhelyezkedésük következménye. Ezért vagyok szomorú, amikor itt a tisztelt házban az izrael-palesztin konfliktusról szól vita. Sokszor úgy látjuk, hogy megosztottak vagyunk ez ügyben, de nagyon fontos az, hogy abból induljunk ki, hogy mik az elveink. Szerintem egyáltalán nem lehet ezekből az elvekből engedni, és pontosan ez az erősségünk de ne felejtjük azt sem, hogy mi a szerepünk. A szerepünk az, hogy hidag, hidakat építsünk, hogy ösztönözzük azokat, akik Izraelen és Palesztinán belül, a társadalmakon belül, a politikai táborukon belünk még mindig hisznek abban, hogy béke csak akkor jöhet létre, hogyha az izraelek és a palesztinok együtt dolgoznak. Sajnos ilyen emberben egyre kevesebb van, aki ezt így gondolja az oszló egyezmény során ez nyilvánvaló volt. Én ahhoz a generációhoz tartoztam, aki ebből a narratívából indult ki, de sajnos egyre több olyan izrael és palesztin van, aki úgy nő fel, hogy ez nem normális. Tehát az, hogy együtt működjenek, és együtt dolgozzanak az izraelek és a palesztinok európaiként és európai intézményben dolgozóként felelősségünk, hogy segítsünk. Tehát meg kell próbálni segíteni, elősegíteni a megoldást. A Parliamentarians for Peace kezdeményezésben résztvevőknek ezért szeretnék köszönetet mondani, hiszen meg kell próbálni ösztönözni arra a két felet, hogy együttesen tegyenek valamit a békéért. Egyszer korábban, az elmúlt hónapokban már ugyanilyen kontextusban beszéltünk erről. Számunkra természetes az, hogy a palesztin nép barátja és az izraeli nép barátja is legyünk. Ez nem ellentmondás, mert barátként tudunk tanácsot adni, tudunk gyengéd nyomást gyakorolni, néha diplomatikusan, néha kevésbé diplomatikusan. És így azt hiszem, hogy elindulhatunk a béke felé, mert hallottam itt olyan képviselőket is, akik azt mondták, hogy a felek bizalmát továbbra is élveznünk kell. Egy kolléga utalt arra, hogy az izraeliek nem bíznak bennünk. Hadd mondjam el, hogy mi történt tegnap. Ez egy fontos dolog, szerintem legalábbis. Az izraeli elnök eljött az európai május 9-i ünnepségre a delegációban, ott Izraelben, és nagyon pozitív dolgokról beszélt, még olyan esetekben is, amikor nem értünk egyet, igenis tudunk együttműködni. Úgyhogy nagyon óvatosan kell bánni a hasonló kijelentésekkel, és meg kell próbálni együttműködni. De nagyon fontos az, hogy politikai felelősségnek eleget tegyünk. A politikánk egyértelmű, és ez nem csak számukra egyértelmű, hanem a palesztinok és az izraeliek számára is. Többször is tanúbizonyságot tettünk arról, hogy létezik az európai egységesség. Az, hogy megosszuk a tagállamokat vagy az intézményeket, az elképzelhetetlen. Néhány dologra engedjék meg, hogy visszautaljak. bármiféle erőszaknak vagy úszításnak egyértelműen véget kell vetni, és ellenezzük ezeket. Az EU-s költségvetésből finanszírozott, illetve a tagállami költségvetésből finanszírozott projektek humanitárius céllal kerülnek megvalósításra. Segéljünk mindig a semlegesség és a függet és a részlehajlásmentesség mentesség égisz a nevében történik, és ezt mindenhol megtesszük, ahol erre szükség van. Ezt nem fogjuk feladni, ezt folytatni tudjuk, folytatni fogjuk, hiszen ez az alapvető meggyőződésünk, és így is járunk el. Ahogy az elején utaltam erre, de tudom, hogy sokan utaltak rá, ezért elmondom még egyszer. A tagállamokkal is együtt működünk azzal kapcsolatban, hogy milyen lépésekre van szükség, Például az elkobzott vagy leromlott EU-s javak utáni kompenzáció témájában. A lényeg az, hogy az unió egységességét megtartsuk, hiszen ez az egyik legfőbb erősségünk. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy számunkra az a jövőt azt jelenti, hogy azokban a mechanizmusokban és struktúrákban, fektessünk be több energiát, ami a párbeszédet, a párbeszédet jelenti. Tehát párbeszédre van szükség az izraeli és a palisztin hatóságokkal is. Valaki azt kérte tőlem, hogy ezen mechanizmusokat, ezen mechanizmusokra hogyan gondolkodok. Én nagyon örülök azok, annak, hogy ezt létre tudtuk hozni. Intézményi keretre van szükség, hogy, ezt, hogy mindezt átláthatóan, a lehető legnagyobb tisztelettel tudjuk megtenni, még egy utolsó gondolat. Többen is utaltak rá, hogy a béke agendát meg kell tudni valósítani, és ebben nekünk segítenünk kell. Ez a két állam megoldást jelenti. Nem hinném, hogy az elkövetkező másfél évben ezt meg lehet valósítani, de a kvartettel komoly munkát végzünk. Másfél évvel ezelőtt, amikor hivatalba léptünk, ez a felállás nem volt működőképes. Most viszont az, egy jelentésen dolgozunk, erre már utaltam az előbb, erre a témára is fogunk utalni, tehát a települések, illetve lerombolások kérdésével, a partnereink bevonásával történik ez a program, illetve ajánlások is olvashatóak majd ebben a jelentésben, hiszen a nemzetközi közösség ilyen ajánlásokat fogalmazhat meg az érintett felek felé. Varázsütésre nem lehet ezt a problémát megoldani, nem lehet így létrehozni a két államot, de azt hiszem, hogy ismét új lendületet kapott ez a projekt az elmúlt másfél évben bizakodom abban, hogy az érintett felekkel együttesen pozitív fejlemények várnak ránk. Lehet, hogy túlságosan optimistának tartják ezt a kijelentést ma, de hogyha nem bízunk abban, hogy megváltoztatjuk a dolgokat, akkor nem is fognak a dolgok megváltozni. Tehát kérem, hogy próbáljanak meg egyet érteni, és próbálják meg ezt a munkát segíteni. Van felelősségünk a palesztinek fel és az izraeliek fel is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Magaréni főképviselőasszony. Az eszmecs